Please, please, we are about to start our joint meeting with our colleagues from the... Köszönöm szépen. Most akkor megkezdjük közös ülésünket a DEVE eh, szakbizottságbeli kollégákkal. Nagyon nagy eh, megtiszteltetés számomra, hogy eh, Tabun Beki, a Dél-Afrikai Köztársaság volt elnöke, illetve a Szudánnal foglalkozó magas szintű végrehajtó panel elnöke itt van köreinkben. Nagyon örülünk annak, hogy Beki úr ennyire érdekli az Európai Parlament, és hogy részt vesz az AFET szakbizottság, illetve a DEVE szakbizottság együttes ülésén. A bizottság kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével, Lady Ashtonnal találkozott nem olyan régen Nbeki úr, és itt van vele a volt burundi elnök is, aki szintén itt ül Nbeki úr balján. És aztán a nagykövet úr, akit szintén nagy szeretettel köszöntök. Szeretnénk a szudáni helyzettel kapcsolatban eszmét cserélni, illetve az ottani nem sokára megrendezése kerül választásokról beszélni. Bizonyára lesznek a kollégáinknak is kérdéseik, és most azt szeretném kérni, hogy egy bevezetőt tartson az elnök úr. Köszönöm. Eh, thank you very much, eh, Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, kedves európai parlamenti képviselők! Először is hadd köszönjem meg azt, hogy időt biztosítanak számunkra, hogy önökkel eszmét cseréljünk azokról a témáról, azokról a témákról, amelyekre már utalt az elnök úr is, Szudán, tehát a fő témánk. Ahogy a nő is elmondta, mi az Afrikai Uniótól érkeztünk, a magas szintű megvalósító panel elnökeként tevékenykedem Szudánnal kapcsolatban. Ez az elmúlt év októberében, ezt az elmúlt év októberében kaptam ezt a kinevezést. És az a feladatom, hogy segítsem Szudánt a kihívásokkal való megküzdés területén az Európai Parlament minden bizonyal tudja, hogy 2005-ben milyen békeszerződést írt alá Szudán, most tehát az ezzel kapcsolatos megvalósítási problémák, a darfúri konfliktus, valamint a demokratikus átmenet segítése a feladatunk Szudánban. Most április 11-én lesznek egyébként választások Szudánban. Ennyit a mandátumunkról. általános értelemben azt szoktam elmondani, hogy mit is jelent az, hogyha valaki szudáni, és el kell hagyni a hazáját. Most hát pont ezekkel a személyekkel szeretnénk együttműködni Szudánban, és segíteni nekik a kihívásokkal való megküzdésben. Bizonyára a parlamenti képviselők is ismerik a helyzetet. Afrikában Fontos földrajzi ponton található Szudán, egyébként nagyon nagy ország, és egyébként kilenc országgal határos. Éppen ezért világos az is, hogyha radikálisan rossz irányba haladnak a dolgok Szudánban, az nem csak a környező országokra lesz hatással, hanem az egész kontinensre. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a szudáni problémákat megoldjuk. És ezért is az Afrikai Unió azt mondta, hogy egy panelt kíván létrehozni egy átfogó mandátummal annak érdekében, hogy az egész kontinens hozzá tudjon járulni a konfliktus megoldásához. A választások ugye közelegnek, április 11-én lesznek a választások. és hát aztán vannak ugye más típusú választások is, lesz elnökválasztás, lesz regionális választásokra kerül sor, és így tovább. De igazából az a nagyon szerencsés dolog, hogy most az összes politikai erő Szudánban részt vesz a választásokon. Mindenki nagyon elkötelezett, és nekünk panelként meg kell próbálnunk ösztönözni, segíteni azokat a politikai erőket, amelyek benne kívánnak maradni a választási folyamatban. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy az összes politikai erő maradjon a kereteken belül, és ezekben a, ezeken a kereteken belül kell majd megoldani a problémákat is. Tehát ez a célunk a panel nevében. bármilyen problémák is merülnének fel, segítünk megoldani azokat. És megpróbáljuk meggyőzni a politikai pártokat, hogy maradjanak benne a folyamatban. Egyébként a pártok kérésére egy etikai kódexet is, egy magatartási kódexet is létrehoztunk. Ez egy önkéntes jellegű kódex, és az összes párt tartja magát hozzá és egy monitorozó csoportot is elküldtünk Szudánba, amelynek az lesz a feladata, hogy a magatartási kódex megvalósítását ellenőrizze, és ezzel szabad és fair választásokat biztosítson Szudánban. Ez egy nagyon fontos pontja a munkánknak, hiszen ez beleilleszkedik azokba a változásokba, amelyek Szudánban igenis várhatók. Fontos az látni, hogy, azt látni, hogy milyen nagy kihívások vannak Szúdánban a az ország demokratikus átalakítása területén. Ez egy kritikusan fontos időszak, tehát ezért fontos odafigyelni arra, hogy milyen hangulat uralkodik az országban. Ami pedig Darfurt illeti, Dohában, Katárban, tárgyalási forduló most éppen ezt a kérdést tárgyalja. És ott a mm, harcos felek közötti megbékélésre törekszünk. Fontos a tűzszünet megvalósítása és a lövöldözések beszüntetése de egyébként a folyamat azért ennél tovább is mutat, hiszen arra van szükség, hogy globális politikai megegyezésre jussunk. Az emberek most nagyon odafigyelnek a választásokra, úgyhogy komolyan úgy gondolom, hogy a globális tárgyalások globális politikai megoldásra kell, hogy vezessenek. Nagyon remélem egyébként, hogyha a választásoknak vége lesz, és megválasztják az új kormányt, akkor ez a folyamat fel is fog gyorsulni. Minden esetre a tűzszüneti megállapodás aláírása rendkívül fontos, de ezen kívül az is nagyon fontos, hogy a tárgyalások folyamatában a következő lépés egy globális politikai megállapodás legyen. Ez tehát a legfontosabb célunk. Nem csak a fegyverviselő felek, hanem a menekültek, a belső menekültek helyzetének megoldása szempontjából is nagyon fontos, hiszen ők is részt szeretnének venni a tárgyalási folyamatban. Úgyhogy azok az emberek, akiket leginkább érintett ez a konfliktus, részt kell, hogy tudjanak vegyenek ebben a tárgyalási folyamatban. a Darfúri konfliktus megoldásával kapcsolatos keretekkel kapcsolatban általános megállapodás van. Tehát, hogy a fejlesztési szempontokat hogyan vegyük figyelembe, a politikát hogyan alakítsuk, stb. Ebben megegyezés uralkodik, és a megbékéléssel kapcsolatban is. A kormányjal a panel tárgyalja ezeket a témákat, mert fontos az, hogy mindenki felkészülten vegyen részt a tárgyalási folyamatban, és képes legyen döntést hozni azzal kapcsolatban, hogy az igazságszolgáltatást és a megbékélést hogyan kívánjuk megvalósítani. Mert ugye mindenki egyetért abban, hogy hatalmas bűncselekményekre került sor, Úgyhogy valamit tenni kell. A kérdés az inkább az, hogy hogyan lehetne a megbékélést elősegíteni, hogyan lehetne az igazságszolgáltatást elősegíteni. De minden bizonyal a parlamenti képviselők ismerik ezt a témát. És természetesen a szudáni kormányt is próbáljuk meggyőzni, hogy fogadja el ezt. És hogy akkor, amikor ezek a hatalmas átfogó tárgyalások sorra kerülnek, addigra ezzel kapcsolatban konszenzus alakuljon ki. Úgyhogy volt egy kicsi késés a tárgyalások megvalósításában, pontosan a választások miatt, de egyébként minden a jó mederben halad. A dél-szudániak majd egy népszavazás keretében jövőre nyilatkozhatnak arról, hogy Szudán részét kívánják-e képezni, vagy külön országot kívánnak alaki- kialakítani. És Szudánban mindenki úgy véli, hogy már egy megválasztott kormány kormányozzon az országban akkor, amikor ez a népszavazás megrendezésre kerül. és akkor az emberek majd eldöntik, hogy külön kívánnak-e válni Szudántól, vagy Szudánban kívánnak-e élni. Óriásiak persze a következményei mindennek, és arra van szükség, hogy a népszavazás utáni kérdéseken már most elgondolkozzunk, ugyanis hogyha a Dél-Szudán a függetlenség mellett voksol, akkor mi történik majd az állampolgársági kérdésekkel, vagy a kőolajjal, vagy bármi mással. Hasonló kérdések merülnek egyébként fel akkor is, hogyha egy egységes Szudán mellett voksol a népesség. Mert nem biztos, hogy a jelenlegi berendezkedés folytatódhat ebben az esetben is, az északi és déli országrész között. Még akkor is, hogyha a déli országrész lakói úgy döntenek, hogy Szudán keretein belül kívánnak maradni. Tehát az emberek megpróbálják most ezt a kérdést előkészíteni, tehát a népszavazásra felkészülni. Ez pedig azt is jelenti, hogy a tárgyalásokat, vagy a vitát az év végéig ebből, ebből a szempontból le kell zárni. Ugyanis amikor január 9-én az emberek az urnák elé járulnak, akkor már látniuk kell, hogy hogyan is fog kinézni az ország a referendum után, akár az egyik, akár a másik esetben. Hogy megfelelőképpen mérlegelni tudjanak a szavazók. Tehát itt igazából arról van szó, hogy egy sor kérdést előre meg kell vitatni, ugyanis ezek sürgős kérdések. És szorít az idő is, úgyhogy nehéz azt mondani, hogy ez egy prioritás, vagy az egy prioritás, ezzel hétfőn foglalkozunk, vagy azzal pénteken. Nem. Mindent egyszerre kell megoldani, és végül is azt reméljük, hogy lesz majd egy demokratikusan megválasztott kormány, amely a darfúri problémák megoldását a demokratikus átmenet kontextusába tudja illeszteni és az észak-déli konfliktus tekintetében ugyanezt megteszi. Tehát még akkor is, hogyha a dél-szudániak a függetlenség mellett voksolnak, akkor is fontos az látni, hogy hogyan fog egymáshoz viszonyulni a két állam, és hogy ez megfelelő legyen ez a viszony. Tehát jó lenne, hogyha ez egy barátságos vállásnak megfelelőképpen bonyolódna le, és nem ellenségeskedés alakulna ki. Mert még hogyha szétválik az észak és az éli országrész, akkor is megfelelő együttműködése van szükség. Elnök, köszönöm szépen az expozéját. Most pedig azt szeretném kérni, hogy a DEVE szakbizottságbeli kollégánk Déva úr beszéljen. Köszönöm szépen! nagyon megmelengette a szívemet az elhangzott szöveg Szudánnal kapcsolatban, de valószínűleg csak önök képesek arra a tapasztalataik fényében, hogy a megbékélést meg tudják valósítani ebben az országban. Nagyon ambiciózus ez a program, de hát önöknél Dél-Afrikában is hasonló folyamat ment végbe. Csak informálni szerettem volna mindenkit arról, hogy a szakbizottságban ma, mai napon később beszélgetni fogunk a Nemzetközi Büntetőbírósággal is, illetve az ő képviselőjével támogatjuk az ő munkáját. Mit gondol ön arról, elnök úr, hogy mit mondjunk ezzel kapcsolatban a főügyésznek? Miért kellett ilyen hosszú ideig várni? Hiszen egészen borzalmas volt a múlt Afrikában. Persze nem önhöz intézem ezt a kérdést, hanem általános ez a kérdés, de mégiscsak fel kell tennünk magunknak ezt a kérdést. Miért hagytuk, hogy az emberek ennyire szenvedjenek, miért kellett több százezer embernek meghalnia azelőtt, hogy bármit tettünk. Burundival kapcsolatban ugyanezt el tudnánk mondani. Miért kellett ilyen hosszú ideig várni ahhoz, hogy megvédjük az ember életeket? Elnök. Köszönöm szépen, fontos, súlyos kérdések hangzottak el. Most Dekeizer asszonyt szeretném megkérni, hogy szólaljon fel, hiszen ő a szudáni választási megfigyelő missziónak a vezetőjeként tevékenykedik. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr, illetve köszönöm szépen, elnök urak. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk a mai napon, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokat tesznek a békéért Szudánban. Embeki úr esetében elmondhatom, hogy már nagyon régóta dolgozik ezen. Ami a választásokat illeti, április 11-éről van szó, ez már nagyjából biztos dátum. Tehát reméljük, hogy nem csak lezajlik ez a választás, hanem utat nyit a megfelelő békés fejlődésnek Szudánban. Az Európai Unió úgy döntött, hogy igen jelentős missziót küld Szudánba, és ezzel nagyon komoly üzenetet kívánunk eljuttatni, azt, hogy mi mindenképpen támogatjuk, bármi történjék is, ezen béke folyamatot. Most nem feltétlenül a Nemzetközi Büntetőbíróságról szeretnék beszélni, sem pedig a választások dátumáról. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban már nagyjából mindent megbeszéltünk. Úgyhogy nem erről szeretnék kérdezni, hanem egy más kérdést szeretnék feltenni. Konkrétan azt, hogy ön hogyan látja a választás előtti időszakban, illetve a béke folyamatban az Európai Unió szerepét. Itt most nem feltétlenül egyes kiemelt tagállamok szerepvállására gondolok, hanem arra, hogy az Európai Unió mint egység milyen szereplőként jelenik meg. Ugyanis úgy gondolom, hogy eddig nem feltétlenül jelentünk meg Szudánban. Tehát gondolja -e ön, hogy van szükség az Európai Unióra, hogy van helye az Európai Uniónak, és hogy van valami szerepkör, amit mi el tudnánk végezni, különösen a választások után. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gomes asszonynak fogom megadni a szót, aki a választás megfigyelési misszió vezetője a szudáni misszió esetében, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen. Mikrofont kérünk szépen a hozzászólónak. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen Beki úrnak a megtartott prezentációt. Nagyon sok fontos témáról beszéltünk, a Darfuri igazságosságról, Szudán jövőjéről, természetesen figyelembe véve a nevasai megállapodást. De nem is erre szeretnék most koncentrálni, hanem arra, hogy hogyan zajlik majd a választások előkészítése. Eléggé meglepett valami, amit most olvastam a médiában, hogy az elnök azt javasolta, hogy le fogják vágni a választás megfigyelők ujját, de azt hiszem, hogy ezek azokkal a megállapításokkal álltak kapcsolatban, hogy a választásokat esetleg el fogják halasztani. Úgyhogy most szeretném megkérdezni, hogy önnek mi a véleménye az ilyen jellegű kijelentésekkel, fellépésekkel kapcsolatban az EU-s megfigyelők irányába. Azt tudjuk, hogy helyi választás megfigyelők is vannak, és más nemzetközi szervezetek is küldenek választás megfigyelőket, de itt most különösképpen az EU-s választás megfigyelőkről van szó. És azt is szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudnánk esetleg az európai befolyást felhasználni arra, hogy a problémák megoldásában segítsünk aztán itt van a média szabadság is, a szólás szabadság, ami nagyon fontos a választások megfelelő előkészítésében. Szeretném megkérdezni, hogy elégedette azokkal a feltételekkel, amelyek a szavazat számlálásra vonatkoznak, hiszen minden egyes választási folyamat integritásának nagyon fontos része a szavazatszámlálás. számlálás Sokszor úgy tűnik, hogy nagyon sok minden jól működik a választás napján, de a szavazás számlálásban viszont problémák csúsznak be, hiszen ez az egyik kritikus része az egész választási folyamatnak. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mi a vélemény a szavazatszámlálási részről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mrs. Gomes, mondja az elnök, és most pedig megkérném Beki urat, elnök urat, hogy válaszoljon erre az első kérdéskörre, és azt is szeretném elmondani, hogy még négyen jelezték, hogy szeretnének kérdést feltenni, de először meghallgatjuk a választ, és utána következik majd még egy kérdéskör. Uh, with regard to the ICC, the prosecutor, eh, as you... Ami a büntető bíróságot illet, illetve a, ügyészséget, nagyon sokat beszéltünk már róluk a Darfurral kapcsolatos igazságszolgáltatásról. Azt mondta el nekünk a fő ügyész, hogy az ICC az egy utolsó menedéket jelentő bíróság. kiegészítő jellegen működik az otthoni bírósági rendszerrel. és Szudánnal kapcsolatban több figyelmeztetést is megfogalmazott már az ICC. Úgyhogy talán ezt a kérdést kellene megvitatni, hiszen csak úgy lehet megvalósítani, megváltoztatni ezt a megközelítést, hogyha a bíróság maga máshogy látja a helyzetet. Meg kell érteni, hogy a Nemzetközi Bír, Büntetőbíróság nem tud minden darfúri bűncselekményt kivizsgálni. Éppen ezért lenne nagyon fontos az, hogy mi a panelban megnézzük, hogy mire van szükség otthon, milyen bírósági felépítés lehetne megvalósítani a bűncselekmények kivizsgálása érdekében. Ugyanis a Nemzetközi Büntetőbíróság nem fog tudni mindenféle szempontból a hazai bíróságok szerepébe lépni, Szudánnal kapcsolatos bűncselekmények esetében. nem is kívánnak senkit sem senki ellen fordítani, úgyhogy az lenne jó, hogyha a hazai igazságszolgáltatási rendszeren belül oldanák meg ezt a problémát. Persze, mm, szükség van ajánlásokra, például olyan ajánlásokra, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a darfúri emberek nem igazán hisznek a szudáni igazságszolgáltatási rendszer függetlenségében. Tehát ez egy fontos kérdés, ugyanis a bűncselekmények áldozataiban bizalmat kell ébresztenie a kivizsgáló bíróságnak. Ez azt is jelentheti, hogy esetleg külső bírókat, ügyészeket hozunk be a rendszerbe de a kivizsgálás a nyomozási szakaszba is. Okambó úr is sokat fog majd még erről beszélni, biztos vagyok benne. Úgyhogy erről nem is tudok többet mondani. teljes megértés uralkodik köztünk és az ICC között, mi szerint a kivizsgálást, a bűncselekmény kivizsgálását, az igazságszolgáltatást lehetővé kell tenni. A kérdés az inkább úgy merül fel, hogy hogyan kívánjuk mindezt elősegíteni. Az Európai Unió nagyon fontos partner az Afrikai Unió számára nagyon sok kérdésben együttműködünk. Ebben a kérdésben például a béke a legfontosabb, illetve a konfliktus megoldása. És ezt támogatni is kell, ezt az együttműködést. Az Európai Unió jelen van, és mi együttműködünk az Európai Unió külön különmegbizottjával, és biztos vagyok benne, hogy ez a jövőben is folytatódik ez az együttműködés. Ma reggel találkoztam a fejlesztésügyi biztossal is, és felhívtam a figyelmét arra, hogy mi panelként támogatást fogunk kérni az Európai Uniótól, ugyanis a panelnak is ki kell fejlesztenie saját kapacitásait a különböző problémákra adott megoldási kulcsok előkészítése érdekében. Most gondolok például a kincs megosztására, és így tovább. Tehát nekünk az Európai Unió támogatására szükségünk van, morális értelemben is, hogy megfelelő ajánlásokat tudjunk tenni. Tehát biztos, hogy szükséges erre a, meg, erre a támogatásra. A fejlesztési szakbiztossal beszéltünk Darfurról is, és elhangzott az, hogy a konfliktus megoldásának egyik kritikus eleme az pont fejlesztési szempontú. Ugyanis hosszú idő óta Szudán fejlődése egy kisebbség kezébe összpontosította a hatalmat, és például Darfur vagy más külső területek nem fejlődtek. Úgyhogy ha a Darfuri konfliktust szeretnénk megoldani, akkor figyelembe kell venni a fejlesztési szempontokat is, hogy azokat az egyensúlyi, azokat az egyensúlytalanságokat orvosolni tudjuk, amelyek kialakultak. Beszéltünk a biztossal arról is, hogy azok a kihívások, amelyekkel Szudánnak kell szembesülnie, nem csak Darfurra, hanem például Dél-Szudára is vonatkoznak. Úgyhogy az Európai Unió részéről nagyon fontos az, hogy közbelépjen. Még akkor is, hogyha itt két különböző országról van szó, de akkor is, hogyha egyben marad Dél- és Észak-Szudán. Hogyha ugyanis egyben maradnak, akkor is nagyon sok kihívás továbbra is fenn fog állni. Az Afrikai Unió az Európai Uniót szeretné ösztönözni arra, hogy megvizsgálja az EU a szudáni helyzetet, de helyezze azt kontextusba az afrikai kontinenseben. Ugyanis, hogyha sikeres lesz a békefolyamat, akkor stabilitási faktorként tekinthetünk majd Szudára az afrikai kontinensen belül. Egyébként igenis, és megpróbálnak az afrikaiak minél hamarabb beavatkozni a konfliktusokban, de azért az én tapasztalatom azt mutatja, hogy a konfliktus megoldás nagyon-nagyon nehéz bárhol a világon, Persze, helyes az, hogy például a elefántcsontparti konfliktusban közbeléptünk, de megosztott volt az ország. Úgyhogy most is ugyanilyen típusú problémával kell megküzdenünk. Beszéltem az elnökkel, és ő is azt mondta, hogy rendben van, menjünk el éjszakra, és ők is azt mondták, hogy nekik van igazuk. Tehát igazából mind a kettő félnek igaza volt, de mégiscsak nehéz volt leültetni tárgyalási asztalhoz őket. Próbáljuk meg mindenkinek az igazát figyelembe venni, és egy tárgyalóasztalhoz leültetni a feleket. Ez persze időt vesz igénybe. És önmagában az nem elég, hogy kívülről ostoroznak bennünket, hogy minél hamarabb vessünk véget a konfliktusoknak. Ne felejtsük el, ott van Palesztina kérdése, vagy Kasmír, Kongó, Szudán. Idő, időre van szükség. Az Afrikai Unió megpróbál kapacitásépítéssel is foglalkozni, ugyanis az Afrikai Unió az egyetlen olyan szervezet, amely meg tudja előre mondani azt, hogyha ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk, akkor ez gondot, gondot fog okozni. De azért ne, higgyék el, nagyon nehéz ezt a terepen megvalósítani. Mert hogyha mondjuk valaki azt, mondja nek, azt mondta volna nekem, amikor Dél-Afrika elnökeként tevékenykedtem, hogy nem jó, nem helyes az az út, ami haladtok, két év múlva konfliktus lesz az országban. Nem biztos, hogy elhiszem neki. De fontos mégiscsak az, hogy előre felvessük a konfliktus forrásokat. Ez bizonyára sokat segítene. az Európai Unió az évek során egyre többet foglalkozott kontinensünkkel, és ebből az is adódik, hogy ez abból is adódik, hogy Európában is voltak háborúk, világháborúk is voltak, és kisebb háborúk is. De az biztos, hogy az Európai Unió ebből jól ki tudott hálában. Reméljük, hogy mi Afrikai Unióként is példát tudunk venni az euróról. Minden Mindenesetre az is világos, hogy minél hamarabb le kell zárni a konfliktusokat, de higgyék el, hogy mindent megtesz a kontinensünk ennek érdekében. Gomes asszony által felvetett kérdés. a szabályokkal kapcsolatos. A választási szabályok ott vannak, léteznek, papírra vannak fektetve. A szavazat számlálás, a választási központban kell, hogy megvalósuljon, mégpedig a választási megfigyelők jelenlétében, és így tovább. Tehát szerintem nem lesz probléma ezzel. Tehát minden feltétel adott. A kihívás az inkább az, hogy valóban meg is, be is tartsák ezeket a meglévő szabályokat. Azt kértük az Afrikai Uniótól, hogy monitoros, monitorozó csoportot állítson össze, ugyanis a magatartási kódex, amelyről már korábban beszéltem, amely a politikai pártok között jött létre, megkívánja azt, hogy be is tartsák, és ehhez van szükség arra, hogy legyen egy olyan monitorozó, ellenőrző csapat, amely megmondja, hogy ez jól haladt ez a dolog, ez a másik, ez meg nem. hogyha bármi nem jól halad, akkor azt lehet mondani, hogy itt probléma akadt. De ahhoz, hogy valaki be is tudjon avatkozni, hogy ténylegesen segítséget tudjon adni, ott vannak már a monitorozók, és úgy tűnik, hogy mindenki el is ismeri őket, reméljük, hogy hozzá fognak majd járulni ahhoz, hogy megfelelő légkörben zajlódjanak majd le a választások. Monsieur le Président, je voudrais euh, revenir Elnök úr, engedjék meg, hogy részemről két kérdésre térjek vissza, és kiegészítsem azt, amik elhangzottak. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy Afrikában miért nem lehet az eddig lezajlott katasztrófákat végre megállítani. Mindenen egyetértek, amit Becky úr elmondott, pusztán egy elemmel szeretném ezt kiegészíteni, hogy jobban megértsék erre a miért kezdetű kérdésre a választ. Nos, a konfliktuskezelési kapacitás valóban még javulásra szorulna, és azt is meg kell nézni, hogy történelmi perspektívából nézve hol merültek fel ezek a válsághelyzetek, katasztrófák, problémák. Afrika tulajdonképpen fiatal kontinensnek tekinthető az államok létrehozásának szempontjából. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az afrikaiak a legerőszakosabb nép a világon, és azért van itt ennyi konfliktus, sok minden mást figyelembe kell venni. Tehát fiatal, nemrég kialakult országokról van szó, amelyeknek sokszor nem volt még idejük elérni a megfelelő stabilitási szintet. A stabilitáshoz ugyanis idő kell. Ehhez idő kellett minden más kontinensen is, csak mi, mivel fiatal országokkal vagyunk körülvéve, még nem értük el ezt a stabilitási szintet, és nagyon komoly válságmegoldó kapacitásra van, lenne szükségünk. Az Európai Unió segítségét természetesen szívesen fogadjuk, de nyilván a mi unióink, az Afrikai Unió és más nemzetközi szervezetek, afrikai nemzetközi szervezetek megpróbálnak fellépni. Sok esetben nem volt maximálisan jó ez a fellépés, és tudjuk, hogy azt kell tennünk, hogy ezeket a válságmegoldó kapacitásokat még tovább fejlesszük és egészen biztos vagyok abban, hogy Afrika is eljut abba a stádiumba, amikor megfelelő válságkezelési kapacitással rendelkezik majd, hogy a biztonságot és a békét garantálni tudja a kontinensen. A szudáni választásokkal kapcsolatban pedig engedjék meg, hogy felidézzek néhány dolgot, a helyi körülményekkel kapcsolatban. A Darfuri konfliktusban egyértelműen kimondtuk, hogy nagyon fontos, hogy a megoldást az ország demokratikus átalakításában lejjük meg. De hát minden demokratikus átalakításhoz idő kell. A második fontos elem, amit szeretnék elmondani, az az, hogy a most előkészítendő választások tulajdonképpen egy globális megállapodás részét képezik az észak és a déli területek között. Tehát a megállapodás egyik fontos eleme, hogy ezt a választást meg kell tartani. Tehát a megállapodás értelmében mindenképp sor kell, hogy kerüljön ezekre a választásokra. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a választásokat el kellene halasztani, de azt nem lehet hogy végül is tényleg elhalasszák ezeket a választásokat, mert akkor az a megállapodást rúgná fel. Hiszen ennek a globális megállapodásnak fontos és alapvető része, hogy a választásokra sor kell, hogy kerüljön. Ezen kívül azt sem szabad elfelejtenünk, hogy olyan országról van szó, melyben 25 éven nem voltak választások. Úgyhogy van ezzel kapcsolatban némi szervezési probléma. A Nemzeti Választási Bizottság felállt, működik, létezik, a törvény ezt elő is írja. De természetesen nem várhatjuk el ettől a szervezettől, hogy tökéletes munkát végezzen. Lesznek itt hiányosságok, és ezeket a politikai pártok egyértelműen ki is emelték. De mint ahogy Beki úr elmondta, azért ez a választási bizottság azon dolgozik, hogy a lehető legtöbb választó bevonásával szabad és demokratikus választásokat tudjon megszervezni. Hiszen csak egy ilyen jellegű választást tudja megoldani a problémákat. Nem mondom, hogy egyőre minden problémát megoldottunk, ami a választási bizottság és a politikai pártok között fennáll, de igyekszünk. Ami pedig a választás megfigyelőket illeti, természetesen vannak nemzeti választási megfigyelőink, ez egyértelmű. Azt hiszem, hogy ez délen különös fontosságot nyer. Egyébként a civil társadalom is mobilizálható a választás megfigyelésre. És vannak külső civil szervezetek is, amelyek szintén készen állnak arra, hogy felkészítsék a mi civil szervezeteinket a választás megfigyelésre. Tehát vannak külső megfigyelők, vannak belső megfigyelők, és vannak nemzetközi szervezetektől érkező megfigyelők. Mint ahogy Beki úr is elmondta, nagyon fontos, hogy legyenek összekötő személyek a választási bizottság és a politikai pártok, illetve a kormány és a politikai pártok között, tehát hogy legyenek ilyen mediátorok. Hogyha megnézzünk más afrikai országokat, például Dél-Afrikát, ezekből az országokból is nagyon sok választás megfigyelő érkezik majd hozzánk. Tehát még egyszer összefoglalva, a választásokat megtartják, a választási ellenőrzés pedig megvalósul méghozzá a választás minden stádiumában. Vannak olyan választás megfigyelők, akik már hónapok óta ott vannak Szudánban és dolgoznak, Nyilván a választás előkészítése is fontos része a választás megfigyelő munkának, és ez tovább folytatódik egészen a szavazatszámlálásig. Basír elnök úr is egyetért azzal, hogy a választás megfigyelők ott legyenek és dolgozzanak. Mint mondtam, már ott vannak, már végzik a munkájukat. Én magam is többször jártam a Nemzeti Választási Bizottságnál, és minden egyes alkalommal egyértelművé vált számomra, hogy a választás ellenőrzők el fogják végezni a munkájukat. Tehát a választások mindenképpen lezajlanak majd, ezek valószínűleg nem lesznek tökéletes választások, de mindenképp fontos lépést jelentenek az ország demokrácia irányába tett útján. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Mint ahogy mindenki láthatja, elég kevés időnk van hátra, és még mindig vannak itt kettő, négy, hatan a listámon. Mindenkit arra kérnék, hogy egy percben tegyen fel egy nagyon komoly és nagyon konkrét kérdést, és utána Beki úr fog ezekre válaszolni, és utána pedig lezárjuk ezt az egyébként nagyon érdekes ülést. Az, hogy ilyen sokan akarnak kérdezni, az is mutatja, hogy mennyire érdekes ez az ülés. Az első kérdezőnk Gáller úr parancsoljon. Köszönöm szépen, én az érintett felek elkötelezettségére szeretnék rákérdezni, mind helyi, mind pedig nemzeti szinten, hogy mi az ő véleményük az egész eljárásról, mint egészről, a választási eredmények fényében. Amikor már ismerni fogjuk a választások eredményét, akkor valószínűleg minden oldal úgy fogja érezni, hogy a saját választókerületében nagyon komoly győzelmet szerzett, és megerősítette a hatalmát. Úgyhogy lehet, hogy a déliek azt mondják, hogy igen, megvan a mandátumom ahhoz, hogy a második fordulóban részt vegyünk, vagy a referendumban, ami a szétválásról szól, de figyelembe kell venni a nemzetközi közvélemény véleményét, illetve az Afrikai Unió véleményét is. Az egyik Alapvető kérdés a függetlenedéskor megvalósuló országhatárok kérdése, amiben egyébként lehetnek változások. És ami pedig az Arab Ligát illeti, úgy vélem, hogy mind politikai, mind finanszírozási szinten fontos szerepet játszik az Arab Liga is, annak érdekében, hogy Szudánt és az elnököt tovább vigye a fejlődés útján. Minit. Yes, thank you. Um, President Becky, I would also follow up on what my colleague... Lunacek asszony. Beki úr, szeretnék én is feltenni egy kérdést a választások utáni időszakkal és a népszavazással kapcsolatban, amire jövő évben kerülhet sor. Szeretném megkérdezni, hogy mit hallott a különböző érdekelt felektől, a kormánytól, a dél-szudáni kormánytól, hogy az ő reakciójuk mi lesz minden egyes esetben. Tehát, hogyha a függetlenség valósul meg, akkor az újonnan megválasztott kormány ezt el fogja fogadni? És mi, a kérd... és mi történik akkor délen, hogyha mondjuk nem a függetlenség, hanem az egységes Szudán kerül megválasztásra. Ami pedig az olaj szerepét illeti ebben a konfliktusban, mindenképpen meg kell néznünk a helyi olajvállalatok, a maláziai és a kínai olajvállalatok szerepét. Én magam egyébként ott voltam kb. 8 évvel ezelőtt, amikor egy svéd cég is érdekelt volt, de azt hiszem, hogy ők már nincsenek ott, de a politikai befolyásuk továbbra is megmaradt. Sabina Lőzing. Köszönöm szépen, Beki úr. Beszélt a kezdetben, és kollégák is említették a kőolaj megosztásának kérdését. Egy bármilyen megoldás észak és dél között nagyon erősen függ az kőolaj bevételek megosztásától. megosztásától. Sok kommentátor szerint csak a leszakadás után lehet megoldást találni. Ezt realistának tartja? a közös megegyezésre kialakított megoldás nem feltétele lenne a kartumi kormánynak ahhoz, hogy a dél leszakadását el tudja fogadni? És egy második kérdés. Hol látja a különbséget a szecessziós törekvések között Dél-Szudánban és Dél-Jemenben? És van-e ilyen különbség ön szerint? a dél sikeres leszakadása nem lenne veszélyes precedens eset más provinciák esetében is, főleg Darfur esetében, és még egy kérdés Darfur kapcsán. A Darfur jelentésben szó esik az ENSZ csapatok személyzetének növeléséről. Ön szerint a nagyobb létszámú csapat hatékony eszköz lenne-e hiszen 20 ezren vannak Konkóban évek óta, és nagyon keveset tudtak tenni. A gazdagság-szegénység kérdéséről is szótájtett, ezt is meg kell oldani, és a jelentésében is szerepel ez a nagy probléma. A föld megosztása és a mezőgazdasági területekben való szegénység, ezt is szabályozni kell. Köszönöm. Ivo Weigel következik. Jaz bom v slovenščini govoril, ki ga mogoče gospod predsednik. Köszönöm szépen szlovénul fogok beszélni, lehet, hogy az elnök úr most először hallja majd ezt a nyelvet. A következő lenne a kérdése. Mindaz, ami egészen mostanáig választási szinten előkészítésként történt, ön szerint figyelembe veszi azoknak a helyzetét, akik fegyvert viselnek. Abucsakban jártam, és ott béke teremtéssel foglalkoztam, de hát akik az ellenzéki csoportokban fegyverrel rendelkeznek, azoknak központi szerepe van, és Basír elnök hiába öm, hoz majd demokratikus döntéseket, hogyha továbbra is ott vannak a felfegyverzett csoportok. Mi az ön szerint a szerepe öm, Darfurban a fegyvereseknek? Christian Preda következik. Uh, Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne, nagyon röviden. Az első kérdés. Mi van akkor, hogyha nem kerül sor a választásokra, és ha igen, akkor ki fog abból uh, hasznot húzni, hiszen az elnök megpróbálta utolsó időkben megváltoztatni stílusát, de vajon ki az, aki valóban profitálna ebben a mostani eh, feszült helyzetben a minél hamarabb megvalósítandó választásokból? Liza Jankonstaki asszony következik. Köszönöm szépen. Annak érdekében, hogy a jövőben Afrikában és Szudánban vagy más afrikai országban megakadályozzuk a konfliktusok felmerülését, figyelembe kell venni az európai cégek, Kína, illetve az arab országok befektetéseit, hiszen nagyon sok ország a világon afrikai földeket vásárol fel. Azt mondják, hogy most ilyen egyfajta ilyen föld megrohamozás történik Afrikában. Köszönöm szépen. Becky elnök úr, hát felkérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Remélem, hogy megfelelőképpen leírtuk a kérdéseket, és majd válaszolni is tudok rájuk. Megemlítettem már, hogy kialakítottunk egy magatartási kódexet a választásokra nézve. Jó néhány párt aláírta ezt, és tartja magát hozzá. De ugyanakkor egy másik dokumentumot is előkészítettünk, ez az ön második kérdésével kapcsolatos. Ez pedig a közös elkötelezettség dokumentuma. Mi is ez? A politikai pártok Szudánban a választásokkal kapcsolatban, vagy Darfurral kapcsolatban kötelezettségeket vállalnak az a, attól függetlenül, hogy mi lesz a választási eredmény, de minden politikai párt konszenzust alakított ki azzal kapcsolatban, hogy a darfúri konfliktus megoldása tekintetében ezt és ezt kell tennünk, függetlenül attól, hogy mi is történik a választásokkor. Ez nagyon fontos volt, mert egyelőre senki sem tudja megmondani, hogy mi lesz a választások eredménye. Tehát igenis, és van közös elkötelezettség a politikai pártok között, a politikai vezetés köreiben ezekről a legfontosabb Szudánnal kapcsolatos kérdésekről. Úgyhogy nem kell attól félnünk, hogy az emberek mondjuk ezt csak a retorikus fogásnak fogják, vagy retorikai fogásnak fogják venni, és aztán nem tartják magukat. Nem, itt egy igazi dokumentumról van szó, amely tükrözi az elkötelezettségeket. És úgy gondolom, hogy a nemzetközi közösség is odafigyel erre. Az Arab Ligával például szoros együttműködésben dolgozunk, Kairóban voltunk a múlt héten, és akkor pont erről esett szó, és a szudáni kérdéssel kapcsolatban az Arab Liga az Afrikai Unió álláspontját fogja mérvadónak tekinteni. Hogyha mindenki azt mondja, hogy a közös kötelezettségvállalások mentén kell haladni a átfogó béke, rend, békés rendezés érdekében, akkor ugye egy másik fontos lépés, egy állomás lesz a népszavazás, és annak az eredménye. Basir úr, elnök úr a választási kampányban többször elmondta azt, hogy a népszavazás eredményét figyelembe kell venni, akkor is, hogyha a délszudániak függetlenné kívánnak válni. Szerintem Szudánban senki sem szeretné, hogyha folytatódna a háború. Mert hogyha mondjuk a Dél-Szudán a függetlenedés mellett szavaz, akkor majd megállítjuk. Nem, ilyesmi nem hangzott el. Úgyhogy azt hiszem, hogy őszintén csatlakoztak ehhez a magatartási kódexhez és kötelezettségvállaláshoz a politikai pártok. Ami a szolajtársaságok politikai szerepvállalását illeti, hát erről nem tudok nyilatkozni. De amit tudunk, az az, hogy az olajtársaságok az átfogó békerendezési terven belül szerephez jutnak az kőolaj kitermelés területén. De egyébként más politikai szerepvállalásukról nem tudok. Aztán az kőolajbevételek megosztásának kérdése. Ez egy nagyon fontos a népszavazás utáni időszakhoz köthető kérdés, hiszen a délszudáni népszavazással kapcsolatos jogszabály kimondja azt, hogy a kőolajból származó jövedelmek megosztását rendezni kell. Tudjuk azt is, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban rengeteg munka folyik, tanácsadó munka a két fél felé, hogy hogyan kell ezt a kérdést rendezni, hogyan kell a kőolajból származó bevételeket megosztani. A déli és az északi vidékek egyiránt egyaránt tudják azt, hogy a jövőben is együtt kell majd működjenek a kőolaj kitermelésben, mert mondjuk ugyan délen vannak a kőolaj kitermelő helyek, de az összes infrastruktúra pedig északon található. de azért van már azzal kapcsolatos munka, hogy hogyan adjuk nekik tanácsot. A legfontosabb az, hogy a jövőben is folytatódjon az elkötelezettség, A Jónamin új mm, vezetője, aki Darfurral kapcsolatban tevékenykedik, azt mondja, de juna mint rendelkezik azokkal a kapacitásokkal, amelyek lehetővé teszik számára, hogy véghez vigye mandátumát Darfurban. Gondolok itt például a csapatok számának növelésére. Ja, 20 ezer rendőr és katona és 5000 civil dolgozik itt ezen a területen. De nem hiszem, hogy lenne lehetőség arra, hogy ne valósuljanak meg a választások. Szerintem a választások meg lesznek, semmi sem mutat arra, hogy bármilyen oknál fogva törölni szeretnék a választásokat. Tehát szerintünk a választásokra igenis egy sor fog kerülni. Ami pedig az előkészítés folyamatát illeti, a választási törvény a parlamenti rendszeren keresztül kell, hogy megerősödjön, és fontos az is, hogy a parlamentben milyen pártok fognak majd képviselethez jutni. Amikor Szudán felkészült a választásokra, nem vagyok biztos abban, hogy a béke megállapodás megtárgyalásában egyetértés alakult -e ki. De az biztos, hogy mindenki azt támogatta, hogy várjunk a választásokkal egészen addig, amíg a rebellis csapatok is hajlandóak részt venni a folyamatban. És ez igaz a különböző politikai pártokra Szudánban. Ők is tudják, hogy nem lesz semmiféle kirekesztés. Ami a külföldi érdekeket illeti Darfurban. Mit is tettünk mi Darfurral kapcsolatban panelként? Azt mondtuk, hogy a mostani kihívásokkal kapcsolatban arra van szükség, hogy az egész nemzetközi közösség ugyanabba az irányba mozduljon el. Az egyik ilyen kérdés a kontextus szempontjából az az, hogy fontos, hogy ne legyenek különböző kezdeményezések, amelyek egymásnak ellent mondanak. Tehát próbáljuk meg összehangolni a munkát. Fontos volt számunkra az, hogy Csáddal, Líbiával és más szomszédos országokkal együttműködjünk rendszeres formában. És ugyanezt történt a különböző Európai Uniós és amerikai, illetve más külön megbizottakkal, kínaiakkal, és így tovább. Mindenkinek egyet kell értenie a megközelítés kialakításában. Szerintem semmiféle olyan külföldi beavatkozás most nem történik meg Darfurban, amely eh, a megoldást, illetve a rendezést eh, veszélyeztetné. Utolsó két dolog. A panelben nem beszéltünk az afrikai eh, területszerzésről, de igazából én magam is nagyon aggódom miatta. Mert tudom, hogy egyesek nagy földterületeket vásárolnak, és tudom, hogy ez korábban is megtörtént bizonyos országokban. Sokszor az útépítésre hivatkozva történik meg ez, úgyhogy nagyon is aggasztó a folyamat de a panel egyelőre nem beszélt erről a témáról. És aztán az utolsó kérdés. A szétválással kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy igaz, hogy a kontinens számára fontos az egység, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy az Afrikai Unió hogyan is struktúrálta saját magát, mi megpróbáltunk az EU-ból példát ö, venni. Nem tudom, hogy a jövőben is az Európai Uniót fogjuk-e követni a struktúráink kiépítésében. Hát nem kell túlzásba vinni ezt sem, mondja az elnök. De azért mégiscsak a célok hasonlóak voltak. Integráció, afrikai egység és így tovább. de az is igaz, hogy itt Szudánban specifikus történelmi körülmények alakultak ki. Úgyhogy fontos az, hogy rámutassunk arra, hogy hogyan is kívánjuk megoldani a problémákat, hogyha szétválásra kerül sor, akkor is legyen ez egy barátságos vállás. Hogy ne legyen további konfliktusok forrása hogyha a dél-szudániak szét akarnak válni, akkor ezt úgy tegyük meg, hogy az integrációt és az együttműködést továbbra is elő tudjuk segíteni. Megpróbáltam az összes kérdések kitérni. Köszönöm szépen. Uh, Nagyon szépen köszönjük. Úgy gondolom, hogy megérdemli a tapsot. And uh, we all wish the Sudanese people, you know, the... Mindannyian jó szerencsét kívánunk a szudániaknak, és természetesen az ön támogatására is számíthatnak. Thank you. Colleagues, I have to... Kedves kollégák, arról kell értesítenem önöket, hogy nyertünk negyed órát, és Okámpó úr 11.30-ra érkezik, 11.15 helyett, úgyhogy a következő két napirendi pontra így negyed órával több időnk van. Tulajdonképpen arról van szó, hogy két napi napirendet kell besűrítenünk egy napba, úgyhogy egyáltalán nincsen könnyű helyzetünk, de hogyha sikerül, akkor büszkék lehetünk magunkra. Úgyhogy azonnal megadnám a szót Nikol Kiel Nielsennek, hogy tartsa meg a prezentációját. A visszafogadási megállapodás az EK és Pakisztán között témakörben. Köszönöm szépen Elnök úr, elnézést kérek, hogy eh, nagyon gyorsan fogom megtartani ezt a prezentációt, de arra gondolok, hogy inkább megadnám a kollégáknak a szót, hogy inkább ők mondják el a véleményüket. Nos, a Lisszaboni szerződés életbelépése óta ez az első alkalom, hogy beszélhetünk erről a témáról, és ez az első szöveg, ami létrejött. Pakisztánnál tulajdonképpen azokról a kérdésekről kell beszélnünk, amelyek emberi jogi kérdések tulajdonképpen arról van szó, hogy milyen fogadásban részesülnek azok a személyek, akik egy olyan országba érkeznek, ami egyébként is nagyon nehéz helyzetben van. Egyébként nagyon sok nemzetközi civil szervezet készített már jelentést, felmérést a pakisztáni helyzetről, ezeket is figyelembe kell venni. Egyébként a tanács azt mondta, hogy e, az ország helyzete elég távol áll a biztonságos helyzettől. A pakisztáni szenátus pedig kiadott egy hivatalos dokumentumot, ami különböző kínzásos eseteket is feltárt. Úgyhogy ami a pakisztáni biztonsági helyzetet illeti, hát éppenséggel nincs biztonsági helyzet, sokan eltűnnek, nagyon sok erőszakos cselekmény van a nők ellen, a homoszexuálisok ellen, a kínzás és a halálbüntetés is szinte mindennapos esemény. Úgyhogy amikor a bizottság megállapodást kötött Pakisztánnal, akkor sajnos fel kellett tenni azt a kérdést, hogy milyen garanciák vannak arra, hogy a visszafogadott személyek megfelelő fogadtatásban részesülnek. Pakisztán sajnos nem tagja olyan nemzetközi egyezményeknek, mint a Genfi egyezmény, úgyhogy legalább ezeket a minimális dolgokat el kellene érnünk, ha már akármilyen megállapodást kötünk Pakisztánnal. Az eddigi megállapodásokban megvoltak a megfelelő záradékok arra vonatkozólag, hogy nemzetközi emberi jogi szövegeket be kell tartania a Pakisztánnak, de mivel Pakisztán nem is tagja ezeknek a nemzeti egyezményeknek, ezeket az emberi jogi záradékokat nem is tudjuk alkalmazni úgyhogy magában a pakisztáni államban kell, vagy kellene megbíznunk, ugyanis Pakisztánnak kell biztosítania a megfelelő visszafogadási lehetőségeket. A kérdésünk tulajdonképpen az, hogy a bizottság miért tárgyal egy megállapodásról egy ilyen országgal, hiszen itt nagyon komoly európai felelősségkörök is vannak, és ne felejtjük el, hogy ez bilaterális visszafogadási megállapodás, ami érvényesül az Európai Unió és Pakisztán között. Szerintem nagyon sok kérdés felmerült a kollégákban is. Én úgy gondolom, hogy a parlamentnek mindenképpen vezető szerepet kell játszania. Egyébként a parlament nem vesz részt ennek a megállapodásnak a kidolgozásában, megtárgyalásában és ellenőrzésében. Egyébként 11 visszafogadási megállapodásunk van különböző országokkal, és ezeket soha nem vizsgálta felül senki. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezek a felülvizsgálatok elindulnának és már is eljutottam a következtetésekhez, és utána várom a kollégák kérdését, a parlament nem tudja sem megváltoztatni, sem kiigazítani a jelenlegi visszafogadási megállapodást, tehát ezt elfogadjuk, vagy elutasítjuk úgy, ahogy van. Várom a kollégák kérdését. Köszönöm szépen, Sógor úr parancsoljon. Két percet kap, kettő percet. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégákkal való tárgyalás során abban maradtunk, hogy ez kilenc év után a maximum, amit elérhettünk, és nem látjuk okát annak, hogy tovább eh, húzzuk az időt, vagy visszautasítsuk. Eh, igaz, hogy azt sem tudjuk, hogy a pakisztáni parlament mikor fogja elfogadni ezt az egyezményt, ami pedig a <coughs> kolléganőm véleményét illeti, eh, ez egy személyes véleményem, az Európai Unió területén van olyan eset, amikor újságírót megkínoznak és öt napig fogva tartanak. Tehát enélkül az egyezmény nélkül nem biztos, hogy jobb lesz a pakisztáni menekültek hát, helyzete. És nem bocsátkozom részletekben, megkaptuk a bizottság, a tanácstól a, a statisztikai adatokat is, hány kiadatás volt. Nekünk az volt a véleményünk, hogy nincs miért ezt ellenezni, tehát eh, mi azt javasoljuk, hogy fogadjuk el. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Preda, please. Köszönöm szépen, Preda úr lesz a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Véleményem szerint is elsősorban itt emberi jogi kérdésekről kell beszélnünk, és hát ezek nagyon érzékeny kérdések. Mindenképpen ki kell mondanunk, hogy Pakisztán fontos partner az Európai Unió szempontjából, különösen a terrorizmus elleni harcban van szükségünk Pakisztán együttműködésére. Éppen ezért talán mégiscsak jó ötlet lenne hogyha egyértelmű együttműködésre tudnánk jutni a visszafogadás témakörében is. Tehát véleményem szerint mindenképp fontos, hogy Pakisztánt fontos partnernek tekintsük, és hogy megteremtsük azokat a kereteket, amiken belül egy megfelelő méltányos visszafogadási megállapodást tudunk létrehozni Pakisztánnal. Az Európai Uniónak mindenképpen el kell érnie egy megfelelő visszafogadási megállapodást Pakisztánnal, Véleményem szerint ezzel kapcsolatban alapvetően senkinek nincsenek kétségei. Ugyanakkor mindannyiunkat aggaszt az emberi jogok megsértése Pakisztánban. Ez érzékeny kérdés, nehéz kérdés, és hát végül is évek óta tárgyalunk Pakisztánnal, és annyit azért elmondhatunk, hogy valamennyi előrelépés történt. És szerintem fogadjuk el a jelenlegi szöveget. Köszönöm szépen, Tánok úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR nevében támogatni tudom a visszafogadási megállapodást. Nagyon sokat olvastunk a sajtóban egy pakisztáni származású fiú esetéről, akit elraboltak Pakisztánban. Valószínűleg egy bűnöző hálózat áldozata lett, akik Spanyolországban és Angliában is érdekeltek, hát nem tudom, hogy hogyan kellene ezt értelmeznünk. Minden esetre Spanyolországban letartóztatták ezt a személyt román feleségével együtt, azért, mert elraboltak egy fiút Pakisztánban. Úgyhogy itt mindenképpen nemzetközi bűnszervezetekről van szó, és szükségünk van arra, hogy az illegális személyeket, többek között ezeket a gyanús személyeket vissza lehessen küldeni Pakisztánban, amennyiben elítélik őket. Természetesen ezzel nem azt mondom, hogy Pakisztánban senki nem tartja be az emberi emberi jogokat, de ezért vannak ezzel kapcsolatban nagyon komoly kritikák, méghozzá évekkel ezelőtt az, az amadig a muszlimok és a keresztény kisebbséget ért támadások sajnos léteznek, a nők jogainak be nem tartása szintén létező történet, a dzsihád kiképző táboraival, illetve az Indiá, Indiára irányuló támadások is sajnos mind valóságosak. De ez azért nem ok arra, hogy elutasítsuk, hogy legyen a pakisztáni iszlám köztársasággal hivatalos visszafogadási megállapodásunk, úgyhogy a megállapodás mellett foglalunk állást. Köszönöm szépen, Nőzingasszony! Ja, vielen Dank! Köszönöm szépen! Először is egy általános kritikát szeretnék gyakorolni ezzel a megállapodással kapcsolatban. Azt hiszem, hogy itt megint csak arról van szó elsősorban, főként a, az Af Afganisztánból menekülő emberekről van szó. És azt hiszem, hogy itt uh, Afganisztánban az EU uh, részt vesz katonai műveletekben, és felelősségünk van, hogy az EU külső határai egyre inkább uh, kívülre tolódnak, és éppen ezért Pakisztánt figyelmeztetni kell kötelességeire, és egy olyan problémáról van szó, aminek megoldásában az EU is felelős. Aztán ide tartoznak a kollégák által már felvetett emberi, emberi jogi kérdések is, hiszen az emberi jogokat mindenképpen meg kell őrizni a Pakisztánba ö, átadott ö, személyek vonatkozásában, ez a bizottság törekvése, különösen az Afganisztánból menekülő személyekre vonatkozóan. Ami pedig a pakisztáni emberi jogi helyzetet illeti, messze menő kritikák érték ezt a helyzetet, különösen az Amnesty International és más segélyszervezetek részéről. Csak a csoportos kitoloncolás problémájára utalnék, hiszen ez is következménye lehet a megállapodásnak, és ennek következtében szörnyű gyűjtő táborokba helyezik el a személyeket, és súlyos emberi jogsértésekre kerülhet sor. Egy következő kérdés a vegyes visszafogadási bizottságokban miért nincsenek NGO-k és emberi jogi megfigyelő szervezetek, ez egy olyan dolog, amit jelenleg nagyon sok emberi jogi szervezet kritizál. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság részéről Busakievics kollégát fogjuk meghallgatni két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy kifejtette a véleményét. Először is engedjék meg, hogy hozzászóljak azzal a ponttal kapcsolatban, ami magával a megállapodással és a non-affection záradékkal kapcsolatos. Ez tulajdonképpen a 15. cikk, és itt kimondjuk, hogy a tagállamok, illetve Pakisztán a nemzetközi jogból eredő kötelességeit nem érheti sérelem. Ami a különböző kötelezettségeinket illeti jogi szempontból nézve, szerintem itt nem történik óriási változás, hiszen mindannyian tudjuk, hogy mely tagállamok tagjai különböző egyezményeknek, többek között a Genfi egyezménynek, és hogy ennek a kitételeit nyilván be is kell tartani. Ami pedig az ellenőrzést illeti, hogy hogyan ellenőrizzük a megállapodást, van egy közös visszafogadási bizottság, amit létre kell hozni a megállapodás alapján, és mi képviseljük az Európai Uniót ebben a bizottságban, és kapunk segítséget a tagállamok részéről is. Hát, hogy civil szervezetek bevonására van-e lehetőség vagy sem, hát erről lehet vitázni, de mindenképp felhívnám a figyelmet arra, hogy egy rendkívül adminisztratív jellegű megállapodásról van szó. Tehát valójában a közjogi hatóságok együttműködéséről, adminisztratív jellegű együttműködésről van szó. És ez a legfontosabb kérdés. Vagyis, hogyan tudjuk betartani az emberi jogokat ezen megállapodás alkalmazásakor. Még egyszer elmondom, hogy ez a megállapodás önmagában nem ró külön emberi jogi kötelezettségeket, de hát az EU jogban és a nemzetközi jogban megvannak a szabályok, a menekültek fogadásával kapcsolatban és az emberi jogokkal kapcsolatban. Tehát a kötelezettségek nem ebből a megállapodásból jönnek, hanem egyéb nemzetközi megállapodásokból és EU-s szabályokból. Úgyhogy végezetül azt kérném mindenkitől, hogy támogassák ezt a megállapodást. Mindannyian tudjuk, hogy egyetlen jogi aktus sem tökéletes, és itt most olyan témákról beszélünk, amik tulajdonképpen már a teljes rendszer végrehajtására vonatkoznak, a nemzetközi védelmi rendszerről és a menekültekkel kapcsolatos szabályokról, és már nem is a megállapodás jogi szempontból nézett tartalmáról vitázunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Gondolom mindenki várja Kiel Nielsen asszony válaszait és arra kérném, hogy a válaszában akkor foglalja össze és zárja le a jelenlegi vitát. Écoutez, euh, non. Nem tudom azt mondani, hogy euh, megkaptam volna a választ, mert továbbra se értem, hogy miért kell annyira Európa felelősségét euh, erősíteni, akkor, amikor semmiféle garanciát nem kapunk. Tehát igazából bennem ez a kérdés merül fel. Semmilyen garanciát nem kapunk, akkor miért kell ennyire erőltetni ezt az ügyet? Voltak kérdések, amelyek felmerültek, azzal kapcsolatban, hogy jelenleg nem követjük nyomon a helyzetet, és nincsen garancia sem, ahogy már említettem. Hogyha Európát szeretnénk erősíteni, akkor ezt komolyan kell venni. Az emberi jogi garanciákkal kapcsolatban a kolléga elmondta, hogy az afgánok Az EU-Pakisztán egyezményben azt olvashatjuk, hogy a 99-es Európai Uniós öm, ajánlásokat kell követni. Anglia és Franciaország visszatoloncoltak afgánokat olyan feltételek mellett, amelyek azért bizonyos problémákat vetettek fel, olyan dokumentumok kíséretében, amelyek nem adtak semmiféle jogi garanciát arra, hogy az afgánok hazatérése milyen feltételek mellett történt meg. Úgyhogy továbbra is kérdések már ölnek fel bennem. Elnök, gondolom ön is tudja, hogy a többi árnyék jelentéstevővel és a bizottság képviselőivel még továbbra is tárgyalásokat folytathat annak érdekében, hogy tisztázzák ezt a kérdést. Most pedig Biel, Bielan úr szeretném megkérni, hogy az Európai Unió parti tengeri stratégiáját, valamint a makrorégiók jövőbeli kohéziós politikában betöltött szerepéről értekezzem. Köszönöm szépen. Stratégia dla Morza Bałtyckiego powstała. Köszönöm szépen. Nos, hát nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió balti tengeri stratégiája megvalósulóban van. Ez annak is köszönhető, hogy az Európai Parlament nagyon aktív szerepet töltött be ebben a kérdésben, sőt, kezdeményezéssel élt 2006-ban. És most hozzájárul ennek a stratégiának a megvalósításához is. A Regionális Fejlesztési bizottság a felelős ennek a témának, a balti-tengeri régió fejlődése szempontjából. ami szerepünk arra korlátozódik, hogy nemzetközi dimenziót adjunk a kérdésnek, és ebben a Fekete-tengeri vagy Balti-tengeri területen nyomon tudjuk követni a fejleményeket. A orosz államszövetséggel való együttműködés stratégia megvalósítása szempontjából elég jól halad. Ezt egyébként többször hangsúlyoztam is az véleményemben. 120 millió eurót adunk a stratégia megvalósítására. Ezek a források pedig kizárólag külpolitikára fordíthatók. Szeretném az AFED szakbizottságot arra bíztatni, hogy ezt az összeget 2011-el kapcsolatban is biztosítani tudjuk, hogy minél rugalmasabb legyen a megvalósítás. Az Oroszországgal való együttműködés az energiaterületén is rendkívül fontos. Ott van az északi áramlat projekt, amely ebből a, ebben a kérdéskörben fontos. A Balti-tenger területén, amikor Oroszországgal új partnerségi egyezményt kívánunk kötni, akkor nem szabad elfelejtenünk az emberi jogok kérdését, hiszen Oroszországgal kapcsolatban felmerül ez a kérdés. Ezt szerettem volna elmondani, elnök úr, és várom a megjegyzéseket, és szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy a módosítások beterjesztésének határideje március 20-12 óra. Nagyon intenzív a programunk áprilisban. Éppen ezért jó lenne, hogyha mindenki angolul küldené be a módosításait. Elnök, helyes bitek, március 25-e a ö, módosítások beterjesztésének határideje délben. Öten szeretnének hozzászólni, és aztán nem sokára megérkezik Okampó úr, aki már meg is érkezett, azt hiszem. Úgyhogy azt szeretném kérni mindenkitől, hogy tartsa be a felszólalási időt, ez 30 másodperc lesz. Köszönöm. Paldies, Ez eh, Es uzmanīgi izlasīju mana kolēģa atzinuma projektu. Figyelmesen hallgattam kollégám beszámolóját, a szociáldemokraták részéről azt, visz, azt hiszem, hogy a megfogalmazás rendkívül konstruktív jellegű. Azonban én nem korlátozódnék a 20 millió eurós finanszírozásra, hiszen vannak olyan projektek, amelyek a Balti-tenger egész régióját érintik. A lakosoknak világos jelzésre van szükségünk azt illetően, hogy készek vagyunk minden olyan cselekményt támogatni, amely például az Oroszországgal való együttműködést fejleszti. És ez kölcsönösen hasznunkra szolgál. Építik az északi áramlat, földgázvezetéket. Kérdés, hogy az Európai Bizottság miért nem vesz részt ebben a projektben, hiszen ez mindenkinek hasznára válna. Így nem, német, nem csupán Németország kapna a földgázból, hanem más országok is. Van néhány módosító indítványom, de Adam Bilen szövegével alapvetően egyetértek. Very, very short. Kelem úr, de nagyon-nagyon röviden kérem. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy van itt az AFET-nak némi problémája, ugyanis tulajdonképpen belső stratégiának számít a balti-tengeri stratégia az EU szempontjából, de mégis külső aspektusokat is figyelembe kellene vennünk. Bielan úr munkáját nagyra értékelem, és volna egy kérdésem. Az egyes cikknél azt hiszem, hogy egy kicsit át kellene fogalmaznunk az első pontot, annak érdekében, hogy az Európai Unió belső stratégiája csak akkor valósulhat meg, hogyha a külső partnerekkel való együttműködés megfelelő. Ez egy kicsit más megfogalmazás lenne, mint a jelenlegi egyes pont. Ami pedig az északi dimenziót illeti, hát azt hiszem, hogy itt is egy kicsit át kellene fogalmaznunk, és kicsit modernebbül kellene fogalmaznunk. Ami a stratégia külső aspektusait illeti, mint ahogy a bizottság is elmondta, nagyon fontos a régió biztonságának garantálása. És itt szerintem nem csak tengeri területekről, hanem folyókról is szó van, és tulajdonképpen Fehér Oroszország is belép a képbe. És van itt még egy olyan külső aspektus, ami fontos a stratégia végrehajtásával kapcsolatban, és az a kormányközi együttműködés. Ugyanis ezt mindenképpen szinergia lehetőségként kell felfognunk, közösen kell felhasználnunk a forrásainkat nemzeteken felülálló projektek megvalósítására. Ami pedig a finanszírozást illeti, az a véleményem, az a benyomásom, hogy a bizottság továbbra is az északi dimenzión belül gondolkodik csak. Ugyanakkor a parlament külön költségvetési sort harcolt ki, 20 milliót konkrétan az idei évre ebben a tekintetben. Éppen ezért Miskis kollégával egyetértek abban, hogy jövő évre egy kicsit át kell majd gondolnunk, hogy hogyan fogjuk felhasználni ezt a pénzt a külső stratégiákban. Végezetül pedig, elnök úr, Oroszország és más partnerek bevonásával kapcsolatban a közös felelősségvállalást és a közös elkötelezettséget kell hangsúlyoznunk. Például úgy vélem, hogy talán jó lenne, hogyha megemlítenénk azt, hogy Oroszországnak még további elkötelezettségekre van szüksége. Köszönöm szépen, Palecki szúr, de röviden, ha lehet. Köszönöm, elnök úr. Támogatom azokat a javaslatokat, amiket Adam Bielán mondott el az imént. Ezen kívül szeretnék még két kiegészítést javasolni. Először is itt van az együttműködés a Kaliningrádi régióval. Azt hiszem, hogy itt Oroszország szempontjából is fontos lenne, hogy egy kicsit átfogalmaznánk a szöveget, és azt mondanánk, hogy ez az együttműködés egyfajta kísérleti projekt, az EU Oroszország régióival kötött megállapodások között, és hogy ez jó példa az együttműködésre. Ezen kívül a vízum rendszer könnyítését is meg kell említeni, mind Oroszország, mind Fehér Oroszország esetében. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Láncbergi szóra következő hozzászóló. Hogyha megnézzük a javaslatokat, akkor egyértelmű, hogy a szakbizottság nem kifejezetten magára, a stratégiára, önmagára koncentrál, hanem inkább Oroszország szerepére és Oroszország hozzáférésére bizonyos Európai Uniós projekt finanszírozásokba. Az első, ugye itt a balti-tengeri stratégiával kapcsolatos kérdésben az, hogy ezt párhuzamosan kell vizsgálnunk az északi dimenzióval. Ami pedig a javaslatokat illeti, van itt egy olyan megfogalmazás, amit folyamatosan hangsúlyozunk, és ez számomra egy kicsit ez aggályos, úgyhogy az első bekezdésben azt mondjuk, hogy a bizottság csak akkor lehet sikeres, amennyiben csak akkor. Én viszont azt mondanám, hogy a bizottság sikeresebb lenne akkor, ha együttműködés jönne létre a régiós külső partnerekkel és azt is odaírhatnánk, hogy az északi dimenzió talán kiegészítheti ezeket a célkitűzéseket. Szerintem így jobban utalnánk arra, hogy milyen jellegű stratégiára gondolunk, és hogy ennek milyen alapelvei, milyen alapjai vannak. Tehát önmagában nem a stratégia hozzáadott érték, hanem az ezen belül megvalósuló együttműködés. A negyedik bekezdésben pedig azt mondjuk, hogy a balti tengeri stratégia kizárólag külső fellépésre használható fel, és hogy az Oroszországgal folytatandó együttműködést jelenti. Szerintem ez eléggé elfogult megközelítés, éppen ezért a semlegesség jegyében azt javasolnám, hogy felhasználható külső felépésre is. Tehát a kizárólagot húzzuk ki, és írjuk oda, hogy külső felépésre is szintén felhasználható. Ez pedig azt jelenteni, hogy az Európai Uniós forrásokat fel lehet használni, mert különben oda jutunk el, hogy az EU-s pénzeket felhasználja, és ellenőrzi Oroszország senki más, és ez azért egy kicsikét sok volna. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Játenaki asszonyi a szó. Three. Köszönöm szépen, három gondolatom lenne. Először is teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Második kérdésem. Nem értem ezt a 20 millió eurót. Mert miért csak Oroszországgal együttműködésre elfordítjuk. De ez csak egy belső megjegyzés. De lehet, hogy itt egy kicsit erőteljesebben kellene felszólalnunk hogy másra is fordíthat, odna, tehát másra is lehessen fordítani ezt az összeget. Egy másik fontos gondolat a bizottsági javaslat kapcsán konkrétabb lépésekre és határidőkre van szükség a szövegben, ugyanis ezt nem látjuk jelenleg a szövegben. aztán nem egészen értem, hogy az external partners alatt kitértenek. Ez más is lehet, mint országok? Ezt kérem, hogy világosabban mondják meg. Elnök, köszönöm szépen. Tudják, hogy kicsit késésben vagyunk, és itt van egy nagyon érdekes eszmecsere előttünk még. Bielán úr, azt hiszem, hogy még vissza fogunk térni az ön által felvetettekre, és bizonyos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni közösen a megoldásokat. Ahogyan elmondtam, március 25-e a módosítások beterjesztésének határideje dél. Most következik a az Emberi Jogi Albizottság és a Devel Szakbizottsággal közösen szerveztük ezt az ülést. Déva úr is itt van velünk. szeretnénk köszönteni Luis Moreno Ocampót, aki a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze. Ő az első személy, aki a Nemzetközi Büntetőbíróság 2003-as megalapítása óta először ö, kapta ezt a megbízást. A tömeges népírtások és más emberiség ellenes bűnök kivizsgálásában, például Argentinával kapcsolatban a 70-es, 80-as években nagyon sok tapasztalatot szerzett, aztán a Harvard Stanford University, illetve a Buenos Aires Egyetem vendégadó professzora is. Szeretném az, az Emberi Jogi Albizottság elnökét, ha utala asszony felkérni, hogy néhány szót szóljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy Okámpó úr itt ül velünk. Az Emberi Jogi Albizottság nevében csak arra tudok rámutatni, hogy mennyire fontosnak gondoljuk a nemzetközi büntető bíráskodás alakulását, és hogy az ICC szerepét központi szerepűnek tartjuk. Mások is el fogunk látogatni a büntetőbíróságtól már április 24-én a szakbizottságunkhoz. Szeretnék megemlíteni néhány gondolatot. a tömeges atrocitások kivizsgálása nagyon fontos, ugyanis ezek a típusú emberi jogi jogsértések kivizsgálása különleges fontosságot tölt be a mi szemünkben. Mit gondol ön arról, hogy az Európai Parlament hogyan tud hozzájárulni a tömeges atrocitások, illetve az emberi jogok tömeges szintű megsértése ellen hogyan tud fellépni az Európai Parlament? És ugye nem olyan régen a római szerződés felülvizsgálatáról beszéltük, az Európai Parlament küldött egy delegációt is. Mit gondol ön arról, hogy az Európai Parlament hogyan tudná támogatni a következő lépéseket a Nemzetközi Büntetőbíróságon belül? És végül engedjék meg, hogy elmondjam azt is, hogy úgy gondolom, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament továbbra is támogatásáról kell biztosítsa, és anyagilag is támogatnia kell az ICC-t. Ezek voltak tehát bevezető szavaim, üdvözöljük Önt itt az albizottság nevében is. Elnök, köszönöm szépen. Moreno Ocampo úr. Nagyon jó, hogy itt vagyok. Én önöknek dolgozom, én vagyok az első főügyész, hiszen önök ö, hozták meg a törvényeket, én csak betartatom azokat. De az, hogy aztán a bíróságnak milyen lesz a hatása, az önökön is múlik. Ugyanis a bíróság csak egyfajta arca ennek a rendszernek, de az ereje a rendszernek igazából abban áll, hogy a különböző Európai Uniós szervezetek és az érintett felek mennyire elkötelezettek ami a megelőzést illeti. A tömeges atrocitásokat mindig hatalomszerzős céljából követik el, tehát szisztematikus megközelítésre van szükség, és arra, hogy ezeket az embereket ne tudjuk megőrizni a vezető pozíciójukban. Például Kenya jó példa erre. Tudjuk, hogy a választások előtt óriási erőszakos erőszak hullám söpört végig az országon, és az Európai Unió sokat tett azért, hogy megakadályozza a helyzet eszkalálódását. Ezért volt fontos az, hogy a jövő szempontjából is rámutassunk a kenyai események kivizsgálásának fontosságára. Az Európai Unió elkötelezettsége kulcsfontosságú tehát. Ugyanis amikor ilyen típusú bűncselekményeket követel valaki, akkor most már tudja, hogy bizony szembe kell majd nézni ilyen nemzeti és nemzetközi bíróságokkal. És ilyen módon lehet megakadályozni ezeknek a, a bűncselekményeknek a terjedését. 11 évvel ezelőtt kezdődött meg ez a folyamat. Az Európai Parlamentnek meg kellett mutatni azt, hogy jól működik az EU ebből a szempontból. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az is, hogy lássuk, hogy Európában, például a Balkánon voltak erőszakos cselekmények, de nincsenek többé. De Afrikában szükség van a támogatásunkra. Kenyában nagyon érdekes volt a helyzet, hiszen az elnök és a, és a miniszterelnök azt kérték tőlem, hogy hadd támogassanak engem mert szeretnék megakadályozni az erőszak terjedését Kenyában. Tehát azt hiszem, hogy a legfőbb üzenet az az, hogy jót teszünk, de itt igazából egy politikai eh, erőről van szó, egy politikai vezetésről, nem csak a bíróság szerepéről. Elnök, köszönöm szépen, Deva úrja a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ez tényleg lenyűgöző gyors összefoglalása volt az ön politikai célkitűzéseinek. És szerintem a parlament is csatlakozik ezekhez a célkitűzésekhez, és mi is nagyon komolyan támogatjuk ezeket. Szilva barátom is működtetett egy speciális bizottságot az ICC-n belül. Szerintem egyébként az ICC mindenképpen egyfajta különleges bíróságnak tekinthető, és amit az imént elmondott a főügyész, az pontosan az, hogy lehetnek más speciális bíróságok is, amelyek együttműködhetnek bizonyos helyzetekben. És ez azt hiszem, hogy nagyon új megközelítés, új ötlet, ami jó. Ami a fejlesztési bizottságot illeti, milliárdokat költünk el konfliktus helyzetekben az adófizetők pénzéből, és tulajdonképpen 50%-a a válság válságos területeknek a válság után sajnos visszatér egy másik válságba, tehát egyfajta ördögi kör alakul ki. És amennyiben ezeket meg tudjuk állítani, akkor Demoklész kardja legalább nem lebeg majd a fejünk fölött. Tudom, hogy milyen eszközöket tudnánk esetleg felhasználni itt a parlamentben, vagy a bíróság részéről, és remélem, hogy tényleg együtt tudunk majd dolgozni ezen problémák megoldásában. Köszönöm szépen, most Anna Gomes kap szót. Um, uh, Köszönöm szépen, főügyész úr. Az imént lefolytattunk egy nagyon fontos vitát a szudáni választások megszervezéséről, és itt volt Beki elnök úr is, aki az Afrikai Unió szudáni paneléért felelős, és ő az imént azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy büntetést kapjanak azok, akik elkövették a bűncselekményeket a Darfur régióban, és hogy ehhez valószínűleg egy vegyes, egy hibrid jellegű bíróságot kellene létrehozni, tehát nem csak az ICC bevonására lenne szükség. Természetesen az ICC munkáját is elismerjük, de nagyon sok olyan bűncselekmény történt, ami valószínűleg nem az ICC elé kerül majd, hanem egy olyan vegyes hibrid bíróság elé, amiben a szudáni nemzeti bíróságok is szerepet játszanak. Szeretném megkérdezni, hogy az ICC hogyan vélekedik erről az esetleges együttműködésről, és milyen segítséget tudna nyújtani nemzeti bíróságoknak. Ezen kívül szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye arról, hogy milyen szerepet játszanak az Európai Uniós szervek, intézmények, a tanács, illetve európai nemzeti hatóságok és intézmények abban, hogy a gyanúsított személyeket el tudjuk juttatni a büntető bíróság színe elé. Végezetül pedig szeretném megkérdezni, hogy a főgyészi tevékenység hogyan alakul a Kongói Demokratikus Köztársaság esetében. I think it's very important what you, the issue you presented. Köszönöm szépen. Ami az európai intézmények szerepét illeti, természetesen a parlamentnek már most megvan a szerepe, és az újonnan felálló külügyi szolgálat szintén nagyon fontos lesz. Beszéltünk arról, hogy a római statútum értelmében a büntetlenséget mindenképp meg kell szüntetni, de a büntetéseken kívül az újabb bűncselekmények megelőzésére, a prevencióra is koncentrálnunk kell. Tehát valahogy ennek is benne kell lennie majd az Európai Unió új külügyi szolgálatának a politikájában, és remélem, hogy együtt is tudunk majd működni velük. Szerintem Beki elnök úr Darfurban kritikus fontosságú szerepet játszott, megpróbált nyomást gyakorolni, és mindig azt mondta, hogy maximális igazságosságra van szükség. Különben a jelenlegi elnök további bűncselekményeket követhet el. Hiszen tudjuk, hogy amikor egy konfliktus sikerült megoldani, akkor szinte a konfliktus lezárásának másnapján újabb civilek ezrei vesztették életüket. Ami a választásokat illeti, ez nagyon fontos lesz ez a választás, az Európai Uniónak van ebben szerepe, Bási elnöknek mindenképpen most már majd be kell tartania a szabályokat és a törvényeket. Számunkra a legfontosabb üzenet az, hogy Európának tovább kell mennie, ki kell tartania és folytatnia kell a munkát a biztonságosság érdekében. Ami a kongói kérdést illeti, itt is voltak tömeges emberi jogsértések, és azt kell megnéznünk, hogy kik azok a személyek, akiket a Kongói Demokratikus Köztársaság részéről már sikerült az ICC elé állítani. és hogyha megnézzük, hogy voltak olyan esetek, amikor gyanúsított személyeket egy nap alatt sikerült elkapni, de sajnos vannak olyan komplexebb missziók, operációk is, amik természetesen nem ennyire gyorsak. Itt most új kezdeményezések merültek fel, új politikai lehetőségek és diplomáciai lehetőségek a konfliktus kezelésben. Köszönöm szépen, Lokvider asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Okampur, németül fogok szólni. A Kampala konferenc arra is szolgál, hogy egyfajta állapot felmérést végezzünk, hogy mi működött jól a Nemzetközi Büntető Bíróságon, és mi kevésbé. Nagyon érdekelne a vélemény azt illetően, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság mit javíthatna munka lehetőségein és hol látja a lehetőségeket arra, hogy a bíróságot ebben támogassuk. Egy pont, ami feltűnt, a tanúvédelmi program. A Nemzetközi Büntető Bíróság esetében nagyon fontos, hogy ezeket a személyeket védjék, amikor például a korábbi kormányképviselők ellen tesznek vallomást. Azt olvastam, hogy egyes becslések szerint ezen tanúvédelmi programok mindössze 40%-a szolgál arra, hogy ezek a tanúk más országokban védelmet kaphassanak. Ez csak egy példa volt, de érdekelne, hogyan ezt hogyan értékeli. Azaz, hogy a bíróság munkamód szerint mit lehet javítani. Köszönöm. Thank you very much. You have the floor. Köszönöm szépen. Okámpó úr szó. A Kampala Review alatt négy fontos témáról kell beszélnünk, és ezek tulajdonképpen a teljes rendszert érintik. Itt beszélnünk kell arról, hogy a tanúvédelem hogyan valósul meg, a bírósága való együttműködés hogyan valósul meg, aztán a különböző együttműködések hogyan valósulnak meg, illetve a bíróság hogyan segít nemzeti bíróságoknak. És a negyedik téma az az igazságosság és az igazságtétel témaköre, amit itt az imént felvetettek. Az áldozatok védelme jól működik, az együttműködés is nagyjából jól működik, voltak itt problémák, mondjuk Basri elnökkel vagy Harunnal kapcsolatban. Ezek még kihívást jelentenek, de egyébként jól működik az együttműködés. Ami a komplementaritás kérdését illeti, itt még egyszer visszatérnék arra, hogy megfelelő politikát kell majd kialakítani a külügyi szolgálat részéről, hiszen az Európai Unió sok segítséget nyújtott például bírák képzésében. De Kongóban volt egy bíró, aki két személyt elítélt azért, mert nőket erőszakoltak meg. Utána ez a két személy börtönbe került, és kiderült, hogy ezek a börtönök tulajdonképpen nyitottak, és úgysem tudják ott tartani a rabokat. De akkor minek ítélünk valakit börtönbüntetésre, hogyha utána nem maradnak ott a börtönben? Ezáltal nem fogjuk az embereknek, a lakosoknak a biztonságát garantálni. Tehát ezek olyan területek, ahol még segítenünk kell a tagállamoknak a büntetés végrehajtásban, csak így tudjuk a biztonságot garantálni. Tehát nem csak a bírákat kell kiképezni, hanem az áldozatokat meg kell védeni, és a büntetés végrehajtást is meg kell oldani. Véleményem szerint az áldozatok védelme valóban nagyon fontos témakör, erre nagyon sok erőfeszítést szánok. Az elmúlt 7 éves tevékenységemben négy olyan tömeges bűncselekményt is fel tudtunk göngyölíteni, amiben további áldozatok szerencsére, aminek további áldozatai nem voltak. Ezen kívül az áldozatok védelmét a szomszédos országokban és más országokban is valahogyan biztosítanunk kell. Tehát magukat a programokat nem csak Európában kell megvalósítani, például továbbképzési programokat, hanem a helyszíni programokra is szükség van. Ez egyébként olyan terület a bíróságon belül, amivel sokat foglalkozom. Még egyszer mondom, hogy az áldozatok védelme nagyon fontos, elég csak kenyára gondolnunk. A polgárok védelme egyébként nem feltétlenül az ICC feladatát a kenyai kormánynak kellene a kenyai, kormány, a kenyai polgárokat megvédeni, és ezt egyértelművé is kell tenni, hiszen a kormánynak kell megvédeni a polgárokat, nem pedig a büntető bíróságnak, és ami Kenyában folyik, az teljesen elfogadhatatlan. Úgyhogy amit megtehetünk ezekben az esetekben az az, hogy a kormányjal felveszünk a kapcsolatot, és megnézzük, hogy a fegyveres erők, a rendőrség helyi szinten mit tesz azért, hogy megvédje a polgárokat, és amennyiben hibák vannak, ezeket hogyan tudjuk kiavítani. Tánok úr! Köszönöm szépen! Először is szeretnék gratulálni az ön karrierjéhez. Én a brit konzervatív pártból érkeztem, és továbbra is szimpatizálunk az amerikai hozzáállással, miszerint itt politikailag motivált alapon az ICC öm, nem megfelelőképpen tudja betölteni mandátumát, de azért az ön karrierje viszont nagyon meggyőző. Elfogadhatatlan a népírtás, főként most a 21. században, amikor nagyon is fejlett már a nemzetközi joggyakorlat ezen a területen. Úgyhogy engem az érdekelne, hogy India és Kína tekintetében, vagy Izrael tekintetében amit kívánnak tenni, Basir úr a, az ENSZ közgyűlése elé utaltatott az amerikaiak és a kínaiak véleménye szerint Kampalában a római szerződésre kellene visszautalni, ugyanis ez a legfontosabb ilyen vonatkozó dokumentum. Köszönöm szépen! Hát azt hiszem, hogy időre van szükség Kína egy partner, de nem vesz részt az egyezményben. Oroszország két héttel ezelőtt tárgyaltunk az orosz, az orosz partnerrel a grúz esetről, az Egyesült Államok pedig ben valóban a tíz év elején kicsikét mondjuk ellenséges volt, de aztán később ez megvaló, megváltozott, sőt, Bush elnök Darfur esetében a leg keményebben támogatott bennünket. Az Egyesült Államokban ugye a főügyésznek független hatalma van arra, hogy megnyisson eseteket, Kenyában pedig az Egyesült Államok minket teljes mértékben támogatott. Tehát úgy gondolom, hogy azért a helyzet fejlődik, nem fognak holnap csatlakozni a szerződéshez, ezért együttműködnek velünk, és ez ilyen szempontból fontos, és a az Európai Parlamentnek továbbra is vezető szerep jut. Ugyanis, hogyha az amerikaiak azt mondják, hogy hogyha ők nem veszik kezükbe a kezdeményező szerepet, akkor semmi sem történik. Hát itt ez most pont erre egy jó példa, hogy ez nem mindig van így. Merverzsi asszony. Monsieur le Président, euh, merci. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a főügyész urat hallhattam. Néhány rövid megjegyzésem lenne. Azok közé tartozom, akik látták, a Nemzetközi Bíróság megszületését, ennek nagyon örültünk, mert ez a nemzetközi jog fejlődése szempontjából is óriási lépés volt. Bizonyos kollégák utaltak rá, hogy nagy államok továbbra sem vesznek részt a munkában. Sőt, úgy tűnik, hogy az Európai Unió bizonyos tagállamai, vagy bizonyos tagállama nem vesz részt teljes mértékben a római szerződésben foglaltaknak megfelelően a munkában, főként az Egyesült Államok reakciója miatt. ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy tudná felvilágosítással szolgálni. Ami az Európai Parlament feladatát illeti, hát mi csak sajnálkozásunkat fejezhetjük ki ezzel kapcsolatban, és ahogyan ön el is mondta már, a Nemzetközi Büntetőbíróság csak meg tudja valósítani a jogot, ez pedig azt jelenti, hogy az aláíró tagállamok bizonyos intézkedéseket át kellett, hogy ültessenek nemzeti joganyagukba, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban el tudnál mondani azt, hogy minden Európai Uniós tagállamban megtörtént-e ez, vagy sem. Az Európai Unió szerepe a koherenciában érhető tetten. Támogatom önt abban, amikor ön azt mondja, hogy oda kell figyelni arra, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás ezekben az országokban is az emberi jogok tiszteletben tartását garantálja. És nekünk itt a parlamentben az a szerepünk, hogy a, az emberi jogi és demokrácia záradékokat nagy fegyelemmel betartassuk. És végül szeretném azt is tudni, hogy hogyan is halad a gíneai ügyek kivizsgálása. I would say, what... Nos, hát mi is történik? Az Európai Unió és Dél-Amerika, illetve Afrika egyfajta új világot teremt most az alapjogok garantálása szempontjából. Hiszen amikor ők nem tudják garantálni ezeknek a jogoknak a megvalósulását, akkor bennünket hívnak segítségül. Sri Lanka, vagy Libanon, vagy Burmából érkező emberek jöttek hozzám, hogy avatkozzak be. Nem tudok mit tenni, mert az országaik nem vesznek részt a büntetőbíróság munkájában. Tehát itt egy új rendszer kiépítéséről van szó, ez ami nem egyetemes még jelenleg, de azért mégiscsak sokkal hatékonyabb jogbetartatást feltételez. Az Európai Unió szerepe az az, hogy vezesse ezt a rendszert, és fontos az is, hogy a külpolitikai politikákat helyesen kidolgozzuk, mert ezeknek hatása lesz a világpolitikára. Azok az országok, amelyek nem vesznek részt a munkában, a büntető ügyek kivizsgálása azért mégiscsak rájuk is vonatkozhat bizonyos esetekben. Kosztarika például miért volt annyira aktív, amikor benne volt a biztonsági tanácsban? Azt mondták, nincsen hadseregünk, tehát minket jogszabályokkal kell védeni, és ki kell vizsgálni az ügyeket. 26 olyan ország van a világon, amelynek nincsen ö, hadserege, és ezekből Kosztarik a legnagyobb. Úgyhogy itt ez a fő gondolat, az Európai Uniónak ez a szerep jut. El sem tudjuk képzelni azt, hogy ilyen hasonló konfliktusok legyenek Európában. És vannak persze olyan területek, ahol kevésbé vagyunk privilegizált helyzetben. Aztán majd meglátjuk. A többi ország biztos, hogy előbb vagy utóbb csatlakozni fog. Elnök úr, Deva úr. Um, perhaps... Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyon érzékeny kérdésről van szó, de hát eh, számomra azért mégiscsak az derült ki, hogy amikor a főügyészek elkezdik a munkájukat, és elkezdenek valamilyen bűncselekménnyel foglalkozni, akkor mindenképp eh, koncentrálnak arra is, hogy ne élvezhessenek büntetlenséget a régebbi politikai vezetők. Tehát az egész nyomozás, utána a tárgyalás végül is jól zajlott le, és nagyon fontos, hogy elérjük azt, hogy a gyanúsított személyeket bűnösnek is találják. De sokszor sajnos látunk némi hezitációt azzal kapcsolatban, hogy mire költjük el az adófizetők pénzét, hogy más országok volt vezetőit ítéljük el és zárjuk börtönbe az európai adófizetők pénzén. Tehát valahogy úgy fogalmaznék, hogy mondjuk a tagállamok között az ilyen jellegű terheket kicsit igazságosabban kéne elosztani. Köszönöm a kérdést, hát itt nem az én felelősségi körömről van szó, úgyhogy nem tudnék erre a kérdésre választ adni, itt a bíróságon belül mások felelősek ezért. Ami az elítélt személyeket illeti, az a cél, hogy a lehető legközelebb legyenek ahhoz a helyhez, ahol elítélték őket, tehát hogy ott kelljen letölteniük a büntetésüket, mondjuk, hogy a családjukhoz közel legyenek, tehát ilyen feltételeket is figyelembe kell venni, de sajnos konkrét választ nem tudok adni. Hautala asszony a következő kérdező. Köszönöm szépen Okampo úrnak a sok nagyon értékes válasz, sok mindent megvilágított előttünk. Nagyon jónak és jövőbe tekintőnek találom a megjegyzéseit a különböző bírósághoz ítéle, intézett kérdésekben, többek között a grúz kérdésben Oroszország részéről, meg kell még vizsgálnunk ezeket a válaszait. Van még egy kérdésünk az agresszióval kapcsolatban, Szeretném megkérdezni, hogy ezt hogyan tudják majd beépíteni a Nemzetközi Büntetőbíróság életébe, munkájába. És végezetül még szeretnék köszönetet mondani azért a megjegyzésért, hogy elmondta, hogy az Európai Uniók igenis történelmi szerepe az, hogy erősebb kül- és biztonságpolitikát alakítson ki, ami számunkra a nemzetközi igazság egy nemzetközi büntetőbíróság munkáját illeti, valóban fontos, hogy ezt egy kicsit jobban beépítsük a külszolgálatunkba. Talán magának a büntetőbíróságnak is kicsit láthatóbbá kellene válnia, mint eddig volt, és ezzel kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Esetleg érdekes lenne, hogyha a büntetőbíróság néhány üléseit webstreaming technikával interneten követni lehetne, mint ahogy a mi ülésünket is követni lehet. Ez láthatóvá tenni a polgárok számára, hogy hogyan is működik a bíróság. Köszönöm a kérdést, ami az agressziót illeti, nem én hozom a törvényeket, én csak végrehajtom azokat. Ami pedig a külkapcsolatokat illeti, tetszik nekem az ötlet, amit az imént elmondott. Egyébként a meghallgatásokat interneten lehet követni, de sokszor ezeket a közvetítéseket biztonsági okból fel kell függesztenünk, és zártá kell tennünk az üléseket. Azt látom, hogy a külszolgálat felállása most nagyon jó apropó arra, hogy megvitassuk a különböző kérdéseket, és sokszor nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy hol oldjuk meg a konfliktusokat hogy eh, miért vagyok Afrikában. Hát valóban Európában voltak konfliktusok 6 évvel ezelőtt a Balkánon, vagy 20 évvel ezelőtt, de Afrikában most vannak konfliktusok, és 30 eh, olyan országról van szó, ami aláírta a romai statútumot, és vannak az, Euró- az Afrikai Unióban olyan országok, amelyek viszont nem csatlakoztak a Nemzeti Büntetőbírósághoz, úgyhogy a probléma Afrikában van, ott kell lennünk, és ott vannak azok, akik még mindig hatalmon vannak, és továbbra is bűncselekményeket követnek el. Úgyhogy jó lenne, hogyha az Európai Unió támogatná azokat, akik igazságot tesznek, és nem arról kellene fogalmazni, hogy Bashir elnök mit mondott a büntetőbíróságon, nem is tagjai az ICC-nek. Például Kenyában teljesen egyértelmű, hogy szükség van ránk abban, hogy 2012-ben ne legyenek további bűncselekmények. És nem csak Kenyára utalnék, hanem számos más afrikai országra is. Ha nem teszünk semmit, akkor Kenya összeomlik, és Tanzánia is összeomolhat a migrációs problémák miatt. Hát Amerika azt mondja, hogy nem kell visszatérni Afrikába, de hát Afrikának valahogy túl kell élnie, úgyhogy mégiscsak ott kell lennünk, és nagyon fontos, hogy az európai politikusok is megértsék, hogy még mindig itt van az a 30 afrikai ország, ami tényleg szeretne megváltozni, nem homályosan akar tárgyalni, hanem tényleg változásra van szüksége és három nappal azután, hogy Kadafi elnök úgy döntött, hogy nem fognak együttműködni a bírósággal, ott voltam az Afrikai Unió főhadiszállásán, és Beki elnökkel tárgyaltam, hogy helyreállítsuk a kapcsolatokat különböző afrikai országok és a büntetőbíróság között. Úgyhogy vannak olyan afrikai vezetők, akik szeretnének változást elérni, és vannak olyanok is, akik még mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne legyen változás. Köszönöm szépen, Lunacek asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretnék Lochbiller képviselőre reflektálni az áldozatok védelmével kapcsolatban. Ha jól tudom, van most egy alap, amelyet az áldozatok védelmére öm, hoztak létre, és ebbe a tagállamok ö, fizetnek be. Nem tudom, hogy el tudná -e mondani, hogy ö, az Európai Uniós tagállamok például hogyan vesznek részt ebben a finanszírozásban el tudná mondani azt, hogy ki az, aki már tett valamit, ki az, aki még nem, és akkor tudnánk ösztönözni a többi tagállamot. Van-e már benne pénz, tudják-e használni már, vagy sem? Aztán, ami a nem, nemzeti kontextust illeti, nem voltam itt az elejétől kezdve, úgyhogy pár dolgot lehet, hogy nem hallottam. Ön 40 országról beszélt, amelyek még nem jelöltek ki kontaktpontokat. Erről mondaná többet, hogy van-e előrelépés? és végül Szudánnal kapcsolatban